megfogalmazták, Enrico Maria Sperroni urakat póttagokként jelöltem ebbe a különleges bizottságba. A néppárt az SD, ALDE, Zölde, GUE és a függetlenek részéről szabizottság és delegációs tagok kijelölésére vonatkozó intványokat kaptam, megkapják az írásos jegyzőkönyvet ehhez kapcsolatban, ha nincsen ezzel kapcsolatban, nincsen megállapítása senkinek, akkor a verseny szabályzat értelmében